kérdést, és a az Európai Külügyi Szolgálat legközelebbi tárgyalás, Indiájában folytatott tárgyalásán is szót ejt majd erről. Köszönöm szépen, de Gücht biztos úr. Ezzel lezárom ezt a napiredi pontot. Hat állásulási indítványt nyújtottak be a különböző frakciók és majd délután lesz ezekről a szavazás. A következő napi rendi pontunk a barányi helyzetről szóló jelentés, illetve állásfoglás indítvány. Luther kollégának adom meg ezzel kapcsolatban egy percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Majdnem két év telt el azóta, hogy Bahreinnel foglalkozunk, Bahrain akkor vetett be először könygázt a békés tüntetők ellen, a demokratikus tüntetések, tüntetőket börtönbe zárja, lefogja őket. Azt szeretnék elérni, hogy a bahreini tüntetések megálljanak. Ezen állásfoglalással azt szeretnénk elérni, hogy ne, ne jussanak hozzá ne jusson hozzá a kormány a könygázhoz, illetve más tüntetők ellen bevetett eszközökhöz. Azt is fontosnak tartom, hogy az ENSZ és mások is kinyilvánítsák azt, hogy a bű, békés tüntetőket támogatják, mielőtt még kitörne a polgárháború. Ez az európai állampolgároknak is fontos, akik akik börtönben vannak ott, Mohamed al Suherenre gondolok, aki például svéd állampolgár. Köszönöm szépen, Slüter úr, most Tenukornak adom meg a szót. Elnök úr, beszéljünk világosan, sok minden történt Bahreinben, mióta két éve Amióta két éve kitöntek a tüntetések, elfogadhatatlan helyzet állt elő, a rendőrség nem megfelelően foglalkozik az ügyel, a tüntetőket megölik. Fontos, hogy az elkövetőket igazságszolgáltatás elé állítják. Az ECR egyetért más frakciókkal abban, hogy nem elfogadható az, hogy megvonják a, a tüntetők állampolgárságát nem, fegyel, nem felelnek meg az igazságosság elvének, illetve ö, egyéb jogsértéseket is elérnek. Ugyanakkor Irán nagyon komoly ö, kockázatot jelent Bahreinnek, hihetetlen következménye lennének annak, hogyha Iránban létre megvalósulna az atomprogram. Ugyanakkor az ugyanakkor ki kell vizsgálni a, ki kell vizsgálni a különböző jogsértéseket. Meggyőződésem, hogy a tisztelt ház támogatni fogja ezt a, az állásfoglalást, amely szeretné azt elérni, hogy mindenki számára egyenlő viszonyok álljanak elő Bahreinnek. Verzsi asszony, a szó egy percre. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Bahrein eh, olyan arab országok közé tartozik, eh, ahol hullámokat vert a tunéziai forradalom, ezt viszont elnyomták, és ami rosszabb, ez a repressziót a eh, szaudi fegyverekkel érték el. Két éve nem múlik el az elnyomás, egyre sokasodnak az incidensek, különösen a síta többséget érintik ezek. Emögött azonban gazdasági és társadalmi igények fogalmazódnak meg vannak olyan országok, amelyek komoly gazdasági kapcsolatokat ápolnak Bahreinnel, többek között fegyvert árulnak nekik, amelyel elnyomják a, a tömeget, illetve tömegoszlatási eszközöket is adnak el ennek az országnak. Mikor lesz megtiltva az ilyen jellegű eszközök kivitele Európából? Európa legyen méltó a saját Nobel békedíjához. A kollégi. Köszönöm szépen, Verzsia asszony. Andri Kiene asszonyi a szó most. Köszönöm. A parlament Bahrányt meglátogató delegációjában én is, én is tagja voltam egy hónapja. Úgy gondolom, hogy a, ezek az országok stratégiai partnerei az Európai Uniónak, és szeretnénk, hogyha a stratégiai párbeszéd és a gazdasági együttműködés is megindulna, de azt nem engedhetjük meg, hogy az emberi jogi ö, emberi jog sárba tiprása megtörténjen ezekben az, orgo, ezekben az országokban. Január 7-én 13 prominens emberi jogi aktivistát tartóztattak le, pedig azért, mert ki monarchia elleni bűncselekményeket követtek el. Ibrahim al-Sharif és Al-Aya úrról van többek között szó, akiket mi meglátogattunk a börtönben. Őket életfogytiglanra ítélték, és csak királyi kegyelemmel lehet megváltoztatni ezt az ítéletet. Felszólítjuk Bakrán vezetőit, hogy a meggyőződésből meggyőződésük miatt börtönbe vetett embereket azonnal engedjék el a börtönből, és kezdjenek egy valódi nemzeti párbeszédet. Elnök, köszönöm szépen. Ojuland kolléga kapja meg a szót két percre. Thank you, President. As a part of... Köszönöm. köszönöm. Az arab tavasz keretén belül bekövetkezett bahreini tüntetések arról szóltak, hogy a síja népesség jogait Eh, elismerjék. Ez a cél azóta sem valósult meg. Az uralkodó elit eh, nem engedélyezi a szabad vitát ezekről a követelésekről. Ahelyett, hogy kommunikálna a tüntetőkkel, erőteljesen fellépett ellenük. Voltak olyan esetek, amikor a kormány sajnálatos módon megsértette a tüntetéshez, a digitális szabadsághoz és a szólásszabadsághoz való jogot. Ugyanakkor el kell ismernünk néhány pozitív változásokat és reformokat is. Kineveztek egy ombudsmant, aki felügyeli a börtönöket is. Ez a az állásfoglalás nem beavatkozás a bahreini belügyekbe, hanem arról szól, hogy elvárjuk a politikai jogok és az emberi jogok tiszteletben tartását. Úgy gondoljuk, hogy a sia többséggel való tárgyalás nélkül a bahreini kormány a demokrácia tól menetel. ez az állásfoglalás felszólítja a bahreini kormányt, hogy engedje szabadon az elítélteket, oldja fel a jogsértéseket, és engedje meg az emberi jogi szervezeteknek eh, belépését az országba. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen, Ajuland kolléga. Repo kolléga kapja meg a szót most egy percre. A bahreini, a bahreini helyzet sajnos változatlan marad. Az Európai Parlament küldöttsége tavaly decemberben járt ott. A börtönökben politikai foglyokat is meglátogattunk. Az emberi jogi helyzet rendkívül súlyos. Ugyanakkor meg kell értenünk, hogy a hátterében mindennek politikai játékok folynak a parlament állásfoglalása jó szándékú üzenetet közvetít, ugyanakkor azt is követeljük, hogy a megígért reformokat végrehajtsák végre Bahrányban ott a vezetőknek egy valódi párbeszédet kell kezdeniük a civil társadalommal, ugyanis az emberek most már az utcára mentek annak érdekében, hogy meghallgassák a véleményüket, és hogy demokratikusabb legyen a társadalom. Az Európai Külügyi Szolgálat és minden tagállam meg kell minden tőlük teletőt tenjen annak érdekében, hogy a politikai foglyokat kiszabadítsák ebben az országban. Elnök, köszönöm szépen Répo kolléga a frakciók nevében először Vajdere kolléga kapja meg a szót egy percre. Kollégy, december nogalēs vadīja cilvēktiesību komitejas december végén az emberi jogi eh, delegációban eh, én is jártam Bahreinben, és eh, láttuk, hogy milyen, milyen erős az ellenzék. Láttuk, hogy az albizottságban mennyire fontos ennek a kérdésnek a megtárgyalása, és ezért örülünk annak, hogy a sürgősségi ügyek közé beválasztották. Ennek vannak is, ennek megvan a maga oka, és el kell ítélnünk a, az országban kialakult helyzetet, bár el kell, hogy mondjuk, hogy vannak pozitív vonások is, hiszen alkotmánymódosítás történt, és felállítottak egy független vizsgálóbizottságot, a rendőrségi, rendőrséget is megreformálták, és azokat a rendőröket, akik atrocitások követtek el, azokat pedig meg kell büntetni a politikai foglyokkal a vezetőknek is találkozniuk kell. Re, sajnos egyelőre eléggé egyoldalú a kérdés. Köszönöm szépen, Gurmai asszony következik egy percre. Köszönöm. Köszönöm. Vannak pozitív fejlemények a nők jogával kapcsolatban, de Bahrájban az emberi jogi helyzet az elmúlt években romlani kezdett az állami hatóságok kínozzák az emberek, túlzott erőt vetnek be a, a tüntetőkkel ellen, illetve az emberi jogi, kép, az emberi jogi aktivistákat is ö, fogva tartják. A, ezt vizsgáló újságírókat nem engedik be az országba, nem segít tehát a kormány. Jó lenne, hogyha az emberi jogi egyezményt aláírná, illetve ratifikálná a kormány ezzel a nemzetközi közvélemény, vagy a nemzetközi ö, közösség vélem jó bizalma is helyreállna. A bahrani polgároknak meg kell adni azt a jogot, hogy szabadon elmondhassák véleményüket, békés, sem tüntethessenek, vagy akár online is elmondhassák azt. 2014-ben a választások remélem, hogy demokratikusabb légkörben zajlanak le, illetve a nők is részt fognak ebben venni. Köszönöm szépen, Gurmai kolléga a tolmácsolás eléggé nehezen ment, úgyhogy szeretném még egyszer megkérni, hogy tartózkodjanak a fölolvasott szövegektől, illetve legalább akkor nyugodt tempóba olvassák föl ezeket. Grobácsi kolléga következik. Az emberi jogok megsértése olyan büntet, amelyet nem tűrhetünk semmi or, sem, semmelyik országban sem felfoghatatlan, hogy a kormányok ilyen, ilyen helyzetet tűrhetnek. Bahrein az egyik olyan ország, ahol az emberi jogokat folyamatosan sárba tiporják, és a keresztények és más kisebbségek elleni atrocitásokat követnek el, és a kormány ezt tétlenül tűri. Az Európai Unió már többször hozzászólt és többször felszólította a kormányt egy, arra, hogy változtasson. Most ez már nem elég. Egy sor olyan intézkedést kellene hoznunk, amelynek segítségével meg lehet szüntetni az emberi jogok tiszteletben nem tartását. A keresztények helyzetét meg kell védenünk, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor azzal gyengeséget mutatunk, akkor úgy azt jelezzük, hogy a keresztények elleni büntetteket toleráljuk. Elnök, köszönöm szépen Grobácsi kolléga, Murphy kolléga kapja meg a szót egy percre. Thank you, President, for almost... Köszönöm. köszönöm, elnök úr, majdnem két éve már Bahrein népe iszonyatos elnyomással néz szembe egy olyan rezsim részéről, amely nem akar semmilyen demokratikus vagy emberi jogot biztosítani számukra. A Bahreini Emberi Jogi eh, Központ azt mondja, hogy eh, több mint száz gyilkosság történt az elmúlt eh, két évben, és 800 embert 1800 ember köztük kiskorúakat börtönöztek be. A szakszervezetek ellen külön felléptek, e, e, nemi erőszakot, e, emberrablásokat dokumentáltak. Rendkívül álszent dolog, hogy a nagykapitalista hatalmak miközben arról beszélnek, hogy demokráciára van szükség ebben a régióban, ezzel egy időben Amerika és Nagy-Britannia fegyvereket ad el ennek az országnak, könygázt ad el ennek az országnak, amelyet aztán, amelyel aztán beterítik a lakott területeket, az ötödik flottát ki kell vonni Bahreinről, és az EU együttműködési megállapodását fel kell függeszteni én a bahreini munkások és szakszervezeti aktivisták mellett vagyok. A Köszönöm szépen, Morfi kolléga. A további felszólalók sorát először Lisek kolléga kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak nagyon világos üzenetet kell közvetítenie a bahreini hatóságok felé. Fel kell szólítaniuk őket arra, hogy a nőket és, nők, nők és az általános emberi jogokat támogató alkotmány módosítást végezzék el. Sajnos az emberi jogok megsértése az ellenzék elleni kemény fellépés, és az, hogy a terrorizmus elleni harcot, harccal próbálják megindokolni az ilyen fellépéseket, az mindenképpen elítélendő. Vigyáznunk kell azonban, nem szabad az egész lakosságot áldozatként feltüntetni, Köszönöm, Liszek kolléga. Kékkártyás vagy spontán kérdést kér kolléga? Liszek kolléga, akkor elfogad egy kékkártyás kérdést? Igen, Stasny úr. Szonyikba Szoniknak hívnak. Ah, hát Szonyik, oui, Akkor szonyik úr, tessék. Szeretném azt a kérdést föltenni, hogy Tisztelt kollégám, vajon tudja-e, hogy az arab országokban sokkal bonyolultabb a helyzet, mint azt képzeljük? Nem, jártam Bahrainban. Ez az egyetlen olyan ország a régióban, amely engedélyezi például a keresztény templomok megépítését, és nagyon sokan vannak, akik el is mennek a keresztény templomokba. Köszönöm szépen! hangzik a válasz. Megköszönöm ezt a kiegészítést, tudatában voltam ennek. Meg kell különböztetni a jó és a nem jó dolgokat. Vannak jó pozitív változások, amelyek egyértelműen a demokratizálódás útján vannak, de el kell ítélni azt, ami nem jó, ezre főleg az emberi jogok területén van példa. Köszönöm szépen. Szárvámá kolléga következik. Uh, thank you, Mr. President. Where... Köszönöm, elnök úr. Miközben uh, nem rendelkezünk uh, minden információval a Bahreinben elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban mégis komoly aggodalmunkat kell kifejeznünk az országban történtek miatt. A nemzetközi közösségnek most a pozitív elemekre kell koncentrálnia. Hamal király és kormánya jóvá hagyták a független Bahreini megbízott megbízatását. Jó lenne, hogyha ezt valós fejlemények is követnék. Fontos és legfontosabb és legsúlyosabb dolognak tűnik az, hogy gyermekeket is bántalmaztak, ami visszataszító. Bahreini hatóságoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy ez véget ér. Nem szabad megkülönböztetnünk az szerint a különböző erőszak, kormányzati erőszakcselekmények között, hogy hol és ki által történnek. Az ilyen elnyomás és erőszak végül is mindig kudarcot val, nem lehet eltitkolni. Az elnyomás, az emberi jogi jogsértések előbb vagy utóbb véget érnek. Vielen Dank, Herr Kollege Savama. Köszönöm szépen, a kolléga. Most a spontán felszólalások sora következik. Nagyon sokan jelentkeztek. Kérem szépen, hogy a kollégák szorítkozzanak a megadott felszólalási időszakra. Svidlovska kolléganő az első felszólaló. Köszönöm szépen. Nagyon jól ejtette ki a nevemet, elnök úr az Európai Parlamentnek az a kötelessége, hogy milyen, minden emberi jogi sértésre reagáljon. Nem először foglalkozunk bákrányi jogsértésekkel. A bákrányi kormány folyamatosan erőszakot alkalmaz a reformokat követelő civilek ellen. A bákrányi legfelsőbb bíróság legutóbbi ítélete egy néhány évvel ezelőtti tüntetés vezetője elítélésének a megerősítése volt, úgyhogy minden, á, mindenféle emberi jogi sértő, illetve jogállamiságot sárba tipró tevékenységet el kell ítélnünk, és követelnünk kell a politikai foglók kiszabadítását. Köszönöm szépen, Csizlevszka kolléga nő, most Makovej kolléganő következik. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi... Köszönöm szépen, elnök úr. Én a kiskorúak elleni erőszakról szeretnék beszélni. Az elmúlt hónapokban 80-15-16 éves gyermeket tartóztattak le, illetve felnőtteknek kialakított fogdában tartanak fogva. Van egy Mohamed nevű gyermek, amelyet, akit letartóztattak otthonában, egy felnőtt fogdába, börtönbe szállították, és nem is tarthatta a kapcsolatot családjával. Néhány nap elteltével egy másik fogdába irányították, aztán december 20-án szabadon engedték. Soha nem emeltek vádat ellene, senki sem tudja, hogy miért zárták börtön. De ez csak egy példa. Arra szeretném kérni a bakrányi hatóságokat, hogy azonnali hatállyal hagyják abba ezt a gyakorlatot. Nem szabad nem szabad gyermekeket felnőttekkel együtt fogva tartani, nem szabad őket ilyen módon letartóztatni. A Bahrein Bahreinban nagyon fontos, hogy ne legyen részrehajló az igazságszolgáltatás, a, bűntöket, a bűnöseket kell elítélni. Köszönöm szépen, Geringer Oltember Kollégán, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Bahrájni polgárok is utcára, kimentek az utcára most a saját jogaik megvédése érdekében. Már két éve elkezdődött a békés társadalmi nyugtalanság ideje, az a, a, sajnos ez Bakrányban egyelőre nem vezetett eredményre, a zaklatás, a kínzatás, a jog, mindenféle jogalap nélküli letartóztatás továbbra is a mindennapokhoz tartozik. A bakrányi kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy reformot kezd, és együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, ezért is állított föl egy külön bizottságot, egy vizsgálóbizottságot, amely a véres támadásokat kivizsgálná, egy emberi jogi vizsgálat indult volna el, de csak egy megfelelő és egyenlőségen alapuló, tiszteleten alapuló párbeszéd elindítása fogja megoldani a jelenlegi helyzetet, és csak ez fog tere- békét teremteni az országban. Köszönöm szépen. Legutolsó hozzászól a spontán hozzászólások sorában Bászeszko asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az emberi jogi helyzet Bahrányban továbbra is aggasztó. A legfelsőbb bíróság abbéli ítélete, hogy a 13 eh, jog, emberi jogi aktivistát eh, elítélő büntetést jóvá hagyta, nagyon aggasztó. A gyermekek jogait nagyon sokszor nem veszik figyelembe, és gyakori az is, hogy gyermekeket letartóztatnak, felnőttként állítják őket igazság, igazságszolgáltatás elé, illetve gyakori az is, hogy kínozzák a gyermekeket, fiatalkorúakat. Nagyon fontos, hogy a hogy modernizálja, korszerűsítsék a Bahreini rendőr és igazságszolgáltatási szerveket. Csak így lehet az emberi helyzetet javítani, a nők helyzetét is javítani kell. Köszönöm szépen, Bászeszkú kolléganő. Ezzel lezárom a spontán felszólalásokat, és átadom a biztosnak a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, először is hadd fejezzem ki, elismerésemet az iránt, a szerep iránt, amelyet a parlament a bahráni helyzettel kapcsolatban játszott. Nagyon fontos országról van szó, olyan országról, amelynek helyzete ugyanakkor aggaszt minket, aggasztja a főképviselőasszonyt is. Minden oldal el kellene, hogy kerülje az erőszakot. Rengeteg kijelentés született a bahraini hatóságok részéről is, a 2011-es felkelések után nagyon hangsúlyos volt a reakció, de ennek ellenére még mindig rendkívül súlyos az emberi jogi helyzet, ezért sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnunk arra, hogy végre sínre kerüljön ez az ügy. A főképviselő asszony mély sajnálatát fejezte ki múlt héten, amiatt, hogy a 13 politikai fogoly elítélését a legfelsőbb bíróság megerősítette. Az emberi jogi aktivisták iránt szolidaritást, szolidaritásunkat fejezzük ki. A nemrég kijelentett párbeszédi szándék jó lépésnek mutatkozik. Felszólítunk minden felet arra, hogy használja most ki ezt a pillanatot arra, hogy a fenntartható reformokat végre el lehessen indítani. Követeljük a Bahreini kormánytól, hogy teljes mértékben hajtsa végre a e, bizottság döntéseit, illetve hogy az elkövetkezendő felülvizsgálati, felülvizsgálatot októberre hajtsa végre. Ez ugyanis szükséges egy e, olyan nemzeti dialógus megindításra, amely végre meg tudja oldani a hosszú idő óta fennálló problémákat. Ugyanakkor kérem a bakrányi kormányt arra is, hogy a e, bakrányi nép szociális és gazdasági problémáit kezdje el megoldani,